és ez valóban eredményes lehet, és valóban elvezet minket egy jó 2011-es, egy sikeres 2011-es költségvetéshez. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, mondja az elnök úr. Erről a napirendi pontról a vitát lezárom. Nos, kedves kollégák, elérkezett a bizottsághoz intézett kérdések órája, és megint mindenkitől elnézést kérek, ahogy szoktam. Késünk, de 8 óra 30-kor mindenképpen le kell zárnunk az ülést. Tehát a prioritást élvező kérdésekkel kezdenék. Paleszkisz úr kérdés az első ezen a listán. Utána Aylward képviselő kérdése, Megginis asszonyi, és aztán Andor úrnak, Pilbegs úrnak és Hedegárd asszonynak feltett kérdések következnek. Hát talán esetleg egy kérdés mindenkinek. Elnézést kérek még egyszer, nagyon késő van. Tehát az első kérdés a 16-os. Egy pillanat. Pillanat, mondja az elnök úr. Ügyrendi felszólalás van, ha jól látom. Elnök úr, a következő megjegyzésem lenne, a kérdések órája 7 órakor kellett volna, hogy kezdődjön, és a fejlesztési biztoshoz feltett kérdésem még nem is jutunk el. Az elnök úr válaszol. Egy órás késés, ezt helyett most egy órával késtünk, amikor elkezdtük az ülést, amikor én átvettem, most fél órával vagyunk még mindig lemaradásban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy megteszünk mindent tőlünk telhetőt. De, de úr, a 16-os kérdésre kérjük a választ. Palackis úr kérdése, tehát a 16-os számú kérdése várjuk a választ. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, ezt a kérdést Attinge biztostól veszem át a választ, és a válasz a következő. A honlapon a konzultáció eredménye látható. Március 31 és május 31 között zajlott a konzultáció az idei évben. 510 választ kaptunk, és több érdekelt írásban küldte be a véleményét ebbe a konzultációba. Leveleket is kaptunk, e-maileket, jelentéseket. Általánosságban az európai állampolgárok nagy többsége támogatja azt, hogy, a közösség, hogy legyen kötelező érvényű európai jogszabály a döntéshozatara vonatkozóan. És az Európai Bizottság honlapján fog majd ez megjelenni, tehát a jogalkotási javaslat az Euratom szerződés 3 fejezetére fog alapulni a jogalkotási javaslat, mert ez foglalkozik a biztonsággal megteremtjük a közösségi kereteket, amelyek biztosítják a radioaktív hulladék kezelését és tárolását a folyamat valamennyi fázisában, tehát a hulladék keletkezésétől a tárolásáig. És még a technikai értékelés zajlik, tehát túlságosan korai lenne konkrét részletekbe bocsátkozni, a természetesen az egyes tagállamok továbbra is felelősek lesznek a környezetvédelmi szempontokért. Köszönöm szépen, ez volt a válasz. Az elnök úr 30 másodpercet ad Paleckis úrnak. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a választ, de az az igazság, hogy nem volt elég konkrét. Azt hiszem, hogy sokkal szigorúbb környezetvédelmi előírásokat kellene érvénybe léptetni ezen a téren, és szeretnék még egy kérdést feltenni. Én tudom, hogy a felelős biztos nincs jelen az ülésteremben, de mégiscsak hadd kérdezzem meg, hogy a bizottságnak milyen tervei vannak az intézkedések finanszírozására vonatkozóan. Vannak erre források? Visszaadom akkor a szót fél percre a bizottságnak, mondja az elnök úr. Ja, bocsánat, asszony következik. Elnézést, köszönöm szépen, elnök úr a radioaktív hulladék kezelését és tárolását maximális biztonsággal kell végezni. Elengedhetetlen az, hogy az Európai Unió területén együttműködjenek a helyi, a regionális és az országos hat- hatóságok. Én azt szeretném, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a helyi hatóságoknak, helyi önkormányzatoknak milyen szerepet szán a bizottság. Köszönöm, mondja az elnök úr. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője a kiegészítő kérdésekre kíván-e válaszolni, de megadom neki a szót. Igen, megpróbálhatom, elnök úr. Megpróbálok nem sok butaságot mondani. Először is az első kérdésre, tehát Paleckis képviselő kérdésére a következőt mondanám. A finanszírozás nemzeti ügy lesz, hiszen a tagállamok ki a felelősség ebben az esetben. A jogi kereteket az Európai Unió megteremt, ide én azt feltételezem, hogy a finanszírozás továbbra is a tagállamok hatáskörében marad. Kivéve, hogyha ebben a jogszabályban a hatóságokkal együtt nem születik más döntés, és ami pedig a helyi önkormányzatokat illeti, hát itt az egyes tagállamokban um, eltérő hatalom megosztás, itt elő van szó, Tehát itt, hogyha a helyi önkormányzatoknak jogosítványaik vannak ezen a területen egy-egy tagállamban, akkor természetesen ők is felelősek, de elképzelhető, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nincsenek erre vonatkozó jogosítványaik. de az is elképzelhető, hogy más tagállamokban, ahol nincsenek a helyi önkormányzatoknak ilyen jogosítványai, továbbra is a nemzeti szinten marad a felelősség. Tehát itt eltérnek a, eltér a tagállamok helyzete. Köszönöm. És most pedig röhögtük ad választ igen, a, még egyszer a 17-es kérdésre, amelyet Liam Aylward tett fel. Tehát ismét a bizottsági a szó. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság a gyermekmunka kérdését nagyon komolyan veszi. Júniusban az ILO jelezte, hogy ő 200 ezer gyermek dolgozik, és ő ehelyett inkább képzésben kellene részesülniük. De azt látni kell, hogy 5%-a ezeknek a gyerekeknek dolgozik exportorientált területeken. Az ILO adatai szerint a legnagyobb többségük mezőgazdaságban vagy a az otthonukban dolgozik, és az átfogó megközelítés az, az okokra koncentrál. Ez pedig nem más, mint a képzéshez, oktatáshoz való hozzáférés hiánya. És a bizottság dolgozik a gyermekmunka elleni harc formáján, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy olvassák el a júniusi dokumentumot, ez foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezek a lépések hozzájárulnak ahhoz a nemzetközi célhoz, hogy a gyermekmunka legszörnyűbb formáit szüntessük meg 2016-ig. Nagyon sok uniós vállalat, KKV együttműködik, biztosítandó, hogy a gyermek és a kényszermunka sehol ne legyen megtalálható az ellátási láncolatban. És a szociális felelősség kérdése is fontos. A KMU-k számos lehetőséggel élhetnek az Európai Unióban, és ez összefügg ezekkel a kérdésekkel, tehát fontos kritérium hogy gyermekmunka ne legyen sehol jelen az adott láncolatban. Köszönöm szépen. Akkor először is 30 másodperc él volt úr, utána Rubik úr, utána biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyermekmunkaaktivisták és az NGO-k időről időről felhívják a figyelmet a kérdésre, és ez egy nagyon fontos kérdés, az előrelépés, amit a bizottság elért, bármilyen politika területén is, az még nem elég, mindenképpen biztosítani kell a gyermekek tanulásának lehetőségét. Rübig úr, biztos úr, az én kérdésem a következő. A WTO tárgyalásoknál lehet vitát indítani arról, hogy legyen egy tanúsítvány arra vonatkozóan a KKV-kkel vagy a fogyasztókkal, akik garantálják, illetve elvárják, hogy legyen regisztráció arra vonatkozóan, hogy ott az adott termék gyermekmunka nélkül készült. Ez egy önkéntes lépés lenne, de sokat segítene. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. a kiegészítő kérdésekkel kapcsolatban, amit Évord úr feltett. Hozzátehetném, hogy az ILO egyezmény, ugye ez a munkaerő alapvető jogait szabályozza, ez szerves része az EU politikának is, és teljesen mindegy, hogy multi vagy bilaterális keretek között merül fel és itt a minimális kor is tiszteletben kell tartani. És most mm, a megvalósításon dolgozunk, a szociális partnerek bevonásával, jelentések, ajánlások segítségével. A Itt nem a kereskedelmi preferenciák a megoldás, ezeket ugyan vissza lehet vonni, de mi inkább azt hiszük, hogy itt csak egy nagyon kicsi aránya a gyermekeknek dolgozik exportorientált vállalkozásokban, inkább megelőző módon kell eljárni, és számos termünk és elképzelésünk van, például Indiára vonatkozóan, amelynek segítségével megpróbálunk ügyelni a gyerekekre és biztosítani, hogy megfelelő képzésben részesülhessenek. A KMU-kkal kapcsolatos kérdés, igen. Még az önkéntes vállalások is sokat segíthetnek persze. Mondtam már, hogy látom, hogy nagyon sok KKV hajlandó csatlakozni ezekhez a követelésekhez, hogy a gyermekmunka nem lehet része az adott ellátási láncnak, amelynek ők is részesei. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, és akkor most következzen a 18-as kérdés, meg Génisz asszony kérdése. Biztos úr, ha kész, akkor ismét öné a szó. Thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Itt a június 30-ai kommunikációra hívnám fel a figyelmet. A stabilitás, növekedés és munkahelyteremtésről szól. Május 12 május 12 is május 12-én nyújtottunk be, és sokkal hatékonyabb monitoring követelményeket ír le, valamint a gazdaságpolitikák előzetes kontrollját az európai szemeszterre vonatkozóan. A javaslatainkat a tanács pozitívan fogadta, az Európai Parlamentben is és a médiában is megjelentek ezek, és pozitív reakciót kaptunk. A tanács június 17-én támogatta a javaslatainkat, és arra ösztönzött minket, hogy folytassuk továbbra is ezt a munkát, és tegyük váljon valóságá a jobb gazdasági governance, jobb gazdasági irányítás Európában. Ebben a hónapban készítjük el a jogszabályi javaslatokat. Az Európai Parlament és a Tanács támogat minket abban, hogy a szükséges jogszabályokat elfogadjuk a lehető leggyorsabban ami a jogszabálycsomagot illeti, újfajta szankciócsomagot javaslunk, ami a stabilitási és növekedési egyezményre vonatkozik, illetve azokra, akik ezt megsértik. Szükség van erre ahhoz, hogy a pénzügyi minősítés az Európai Uniónak továbbra is hiteles legyen. A júniusi kommunikációban újfajta szankciórendszert fogunk javasolni a 16 eurózóna tagállamra vonatkozóan a 133, 133-as cikkei alapján, Először természetesen a megelőző és kiigazító intézkedésekről van szó, másik pedig a káros makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazításáról. A szankciók kiegészítő szankciók lesznek, tehát hogy a stabilitás és növekedési egyezményben már vannak bizonyos szankciók, ezeket kiegészítik az újonnan javasolt eh, szankciók, ahhoz, hogy a szabályok betartását javítsuk a tagállam, tagállami oldalról, a pénzügyi előirányzatok kifizetésének a felfüggesztését javasoljuk. Tehát például a kohéziós politika, közös mezőgazdasági politika és a halászati alapok. Ezekből a kifizetéseket fel lehetne függeszteni, mint szankció, és az európai költségvetést így lehetne használni extra ösztönzőnként, abból a célból, hogy a tagállamok betartsák a stabilitás és növekedés egyezményben előírottakat. Köszönöm szépen, Mrs. McGuinnessnek adom meg a szót először fél percre. Köszönöm elnök úr, és megköszönöm a biztos úrnak ezt a átfogó választ. Én is elolvastam ezeket a részleteket a kommunikációban. Én nekem konkrétabb kérdésem van. Az állampolgárok olvastak arról, hogy ezekre a szankciókra lehetőség van, de hogyan lehet megbüntetni a tagállamokat és a kormányokat anélkül, hogy az állampolgárokat megbüntetnénk, hiszen itt erről van szó hogyha az európai költségvetési forrásokat fel, befagyasztjuk, úgymond, akkor ki fogja ezt megszenvedni, ki fogja ezt a döntést megszem, megszenvedni a kormányok vagy a tagállamok? Hát ezt a pontot mindenképpen tisztázni kéne. Harkin asszony következik. Biztos úr, egyetértek abban, hogy szabályokra van szükség. A stabilitási és növekedési egyezmény eh, ezért jött létre. Most már a szakadék szélén állunk, egyes tagállamok jobban vannak, mások eh, küzdenek, mint például az én hazám is. Úgy tűnik számomra, hogy egyelőre itt mindenki csak a botból kap, úgymond, mindenki csak a negatívumokat szenvedi el, de semmilyen pozitív ösztönző nincs. Ez szerintem hátrányos az állampolgárokra nézve, nem hiszem, hogy ezen az úton kellene előre haladnunk. Még rengeteg tagállam áll a gazdasági összeomlás szélén, nem lehet az erőforrásokat megvonni szankcióként. Köszönöm, mondja az elnök, visszadom a bizottságnak a szót. Készen állok, elnök úr. Még ennek a hosszú napnak a végén is készen állok a válaszadásra. Nos, ez egy nagyon fontos és természetesen elég szakmai kérdés, ami a több éves programokat illeti. Az előirányzatoknak a kifizetését, ha felfüggesztjük, ez nem hat közvetlenül, hiszen ezt egy két éves időszakra vonatkozni. Így tehát a több éves programokat támogatni tudjuk, és elegendő időt biztosítunk a tagállamoknak arra, hogy megtegyék a szükséges kiigazító lépéseket, amelyeket ugye az ajánlásokban számukra megfogalmaznak. Tehát abban a pillanatban, ha egy tagállam teljesíti a tanácsi ajánlásokat, a kifizetések befagyasztása megszűnik. Tehát itt a tanácsi ajánlások teljesítésével rögtön jön a finanszírozás. Az újfajta szankciók nem vezethetnek oda, hogy a halászok és a gazdák jövedelme csökkenjen. Ezek így, ezeket így terveztük meg, tehát mindenképpen biztosítjuk, hogy ezt a feltételt teljesítsük, nem csökkenhet a gazdák sem a halászok jövedelme. Nagyon szépen köszönöm a bizottságnak, mondja az elnök úr, a türelméért és a pontos válaszokért. Most pedig rátérünk a második részre, Andor úrhoz intézett a kérdésekre. Kérdezem, hogy készen áll-e? Igen, a 19-es kérdéssel fogunk kezdeni. És Nézem, hogy Blinkevics úte asszonyé ez a kérdés. Ahogy már mondtam korábban, kedves kollégák, nagyon szorít minket az idő ma este. Megpróbálok a lehető legtöbb kérdésre sort keríteni. Mindenkinek nagyon hálás lennék, hogyha a lehető legrövidebben tudna fogalmazni. Tehát a 19-es kérdésre megadom Andor úrnak a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! az elmúlt évtizedben komoly nyugdíjreformokat láttunk, és ezek a reformok a legtöbb tagállamban még mindig zajlanak. Az Európai Bizottság támogatja, monitorozza ezeket a reformokat, és értékeli is ezeknek a végrehajtását, méghozzá nyílt koordináció keretein belül. A célunk az, hogy fenntartható nyugdíjrendszereket, modern és átlátható nyugdíjrendszereket teremtsünk. Az Európai Unióban a Szociális Támogatás és a Gazdasági Bizottság foglalkozik ezzel a témával. Az elmúlt évtizedben értékeltük a az elmúlt évtizedben lezajlott eseményeket értékeltük a válság tükrében, a jogszabályok betartatását. Láttuk, hogy a pénzügyi válság mellett az öregedő társadalom is komoly kihívás elé állít minket. Az év végén el kell fogadnunk az erre vonatkozó végleges dokumentumokat. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködik a nyugdíjrendszer reformjának a témájában. Éves közös jelentések születnek, a tagállamok az egymás, egymás nyugdíjrendszerének a reformját is figyelemmel kísérik. Csak a reformok eredményeképpen lehet megfelelő modern nyugdíjrendszereket létrehozni. A mutatók, a monitorozásra szükséges mutatókat már megfogalmaztuk, ezeket fogjuk fel, hogy a tagállamok szociális védelmi intézkedéseit össze tudjuk vetni a nyugdíjak fenntarthatóságát, meg, fenntarthatóságának megőrzését célozza, ez a folyamat, tehát hogy az idősek és a szociálisan legsérülékenyebbek ne legyenek a reformok áldozatai. Barózó elnök úr elmondta, hogy mindenképpen biztosítani kell, hogy a nyugdíjak betöltik a szerepüket, az eredeti szerepüket, tehát a lehető legnagyobb támogatást nyújtják a jelenlegi, illetve a jövő nyugdíjasainak és a leg, sérülékenyebb társadalmi csoportoknak. Tehát a megfelelő nyugdíj, a megfelelő szó a nyugdíjak előtt azt jelenti, hogy tisztességes életszínvonalat biztosító nyugdíj a nyugdíjba vonulás után. A jelenlegi nyugdíjrendszereken hatalmas nyomások vannak, vagy szegényebb nyugdíjasaink lesznek, vagy magasabb nyugdíjárulékokat kell fizetni. Figyelembe kell venni azt is, hogy többen tudnak többeknek kell dolgozni hosszabb ideig azért, hogy biztosítsák, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatók legyenek. Az Európai Bizottság mindig hangsúlyozta, hogy a nyugdíjrendszerek reformja elengedhetetlen, de ezek a nyugdíjrendszerek maguktól nem működnek. A munkavállalóknak is feladata van, tovább kell dolgozniuk és többet kell dolgozniuk azért, hogy a megfelelő nyugdíjjogosultságokat megszerezzék. Természetesen ez azt is jelenti, hogy az idős munkavállalókkal szembeni diszkrimináció ellen küzdünk, hogy a munkavállalók egész életükben folyamatosan tanulnak és alkalmazkodnak a munkaerőpiac igényeihez, és az azt is jelenti, hogy segítjük a munkavállalókat ebben az alkalmazkodásban, illetve javítjuk a munkahelyi biztonsági körülményeket. Az Európa 2020-as irányelvek megteremtik az erre vonatkozó kereteket. Igen, ambiciózus célkitűzéseket fogalmaztunk meg. A jelenlegi európai keret amely a politika koordinálástól a jogszabályokig mindent magába foglal, frissítésre szorul, annak fényében, hogy milyen tanulságokat vontunk le a válságból és a gazdasági nehézségekből. Július 7-én adta ki a bizottság azt az arany anyagát, amelyről aztán vita indult, arra a kérdése válaszolva, hogy hogyan tudnánk a nyugdíjrendszereket fenntarthatóvá tenni. Ez a zöld könyv még mindig azt fogalmazza meg, hogy a nyugdíjrendszer a tagállamok felelőssége, de az Európai Unió hozzáadott értéket tud itt teremteni, támogatni tudja a tagállamokat abban, hogy kiigazítsák nyugdíjpolitikájukat, és így a jövőre vonatkozóan megfelelő nyugdíjrendszereket, robusztus nyugdíjrendszereket tudjanak előállítani a zöld könyv lehetőség arra, hogy valamennyi érdekelt fél véleményét beépítsük, és itt nem csak a tagállamokról van szó, hanem a munkavállalókról, a munkaadókról, a szakszervezetekről is, hiszen ők is fontos szerepet játszanak a nyugdíjrendszerek kialakításában, és természetesen az érdekelt felek közé tartozik az Európai Parlament is. Így tudjuk biztosítani, hogy minden intézkedés a szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben tartja. Elnök úr, azt mondja, először Blinkevics Üte asszonynak adom meg a szót, de az az igazság, hogy kiegészítő kérdésekre itt nem lesz idő, mert a biztos úr 5 percet vett igénybe a válaszához. Tehát Bruskevitje asszony kapja meg a szót. Köszönöm, biztos úr. De én igazából nem ezt akartam hallani. Én öntől azt vártam volna, hogy elmondja, hogy az Európai Bizottság milyen konkrét intézkedéseket tesz, ami az idősek foglalkoztatását illeti. Ő megemlítette ezt a zöld könyvet, de a és a zöld könyvben arról is szó esett, hogy szükség lesz arra, hogy a nyugdíjkorhatárt kitolják. Az EU-ban most jelenlévő demográfiai helyzetre tekintette. akkor milyen lépéseket tesznek az idősekre vonatkozóan, hogyha a nyugdíj korhatárt kitolják? Hát akkor ezek az emberek csapdába kerülnek. Biztos úr, öni a szó. Próbáljon meg a lehető legrövidebben válaszolni. Ennek a munkának az egyik eredménye a zöld könyv, és 2012-ben lesz az aktív öregedés éve, ezt most, kész, most készítjük elő. Ezzel kapcsolatosan demográfiai kérdésekkel is fogunk eh, foglalkozni, és az aktív öregedés európai éve erre fog összpontosítani, hogy az idősebb munkavállalókat támogassuk. Azt is megvizsgáljuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az élet hosszig tartó tanulás rendszerét kiépítsük, illetve az egészségi állapotát, a munkavállalók egészségi állapotát javítsuk, hiszen ezek mind-mind olyan témák, amik ide tartoznak. A következő kérdést Papa Nikolaou úr tette fel, ez a 20-as kérdés, és elmondtam, hogy két percnél több nem lesz. Kralic kollégának adom majd meg a szót eh, Papa Nikolau után, maximum két percet, tehát biztos úr, akkor legyen szíves, válaszoljon Papa Nikolau úr kérdésére az új munkaviszonya következményei a fiatalokra nézve. És Brian Crowley kérdésére is gondoljon, ő az Európai Ifjúság és a Tartós Munkanélküliségről kérdezett. Az egyetértési megállapodást a görög hatóságok a bizottsággal, az Európai Központi Bankkal és a Nemzetközi Monetáris Alappal írták alá. A görög kormány jogszabályokat kell, hogy elfogadtasson. E, minimál, a minimálbért rögzítik a sérülékeny csoportok számára. Ez a hosszú távú munkanélküliekre és a fiatalokra vonatkozik. Olyan csoportokról van szó, ahol a munkanélküliségi kockázat nagyobb, és ők így könnyen kiszorulhatnak a társadalom perifériájára. Más tagállamokban, Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Írországban, Máltában, Hollandiában, Szlovákiában, Portugá- Portugáliában és Nagy-Britanniában is hasonló a csoportok helyzete. A minimálbér bevezetésének az a célja, hogy a szegénységet csökkentsük, a munkaerő költséget lehet, hogy növeljük, és ezzel ez akadályozhatja a fiatalok belépését a munkaerőpiacra, és így hozzájárul a még nagyobb munkanélküliséghez. Görögországban a fiatalok munkanélküliségi rátája nagyon magas, látható az egy evidencia, hogy mennyire nehezen tudnak ők bejutni a munkaerőpiacra. A 15-29 évesek között a 30,8% volt a munkanélküliek aránya. Az egész Európai Unió átlaga 19% ehhez képest, és még ez a 30,8% is valószínűleg növekedni fog idén és jövőre. A hosszú távú munkanélküliségi adatok is magasak Görögországban. Ebből látható, hogy mennyire nehéz visszatérni a e, tartós munkanélkülieknek a munkaerőpiacra. A kritikus helyzetre természetesen sürgős válaszokat kell adni, és a minimál bérek rögzítése három évre nominális szinten egy ilyen e, sürgősségi válasz, tehát a munkaerőpiaci belépést segítjük ezzel a tartós munkanélkül esetében és a fiatalok esetében. A tisztességes munkakörülmények továbbra is az Európai Unió egyik legfontosabb prioritását jelenti, most ezt e, hallhatták itt ma délután is, és ez a, az Európa 2020-as stratégiának a része. Az Európai Bizottság több intézkedéssel próbálja a munkaerőpiac szegmentációját megakadályozni, és fenntartható munkaerő foglalkoztatási és szociális kohéziót teremteni. Az európai alapok is támogatják ezeket a lépéseket, különösképpen az európai szociális alap. Görögországban például több intézkedést finanszírozunk ebből, amely segíti a munkaerőpiaci bejutást, és továbbra is a fiatalok állnak itt a középpontba, mm, valamint a tartós munkanélküliek és más sérülékeny csoportok. Több intézkedésről van szó, hogy elmondtam, tehát személyre szabott szolgáltatások a munkanélkülieknek, személyre szabott program az újonnan munkaerőpiacra belépőknek, átképzés, a mobilitás támogatása, és így tovább az egyetértési megállapodás célkitűzéseket is lefektet Görögország számára a struktúra és a kohéziós alapok tekintetében, ezeket az erőforrásokat, hogy mire használják fel növekedési és beruházási programokra. Köszönöm. Mondja a biztos úr, mindenki fél percet kap. Papa Nikolaou és Králi úr. Elnézést kérek, nem tudok több kérdést beilleszteni a programokba. Papa Nikolaou úr először. Először is nagyon szépen biztos úr a választ. Nem tudom azonban, hogy amit a memorandumban lefektettek, az valójában a bizottságtól származik, vagy pedig a görög kormánytól. Vagy esetleg valami olyasmiről van szó, hogy ez valakinek a fantazmagóriája. 2012-ig úgy szól a szöveg, hogy van egyfajta bér, és a 19 és 25 éves korosztálya leginkább érintett ezáltal. A kérdésem az, hogy ezt európai szinten hogyan lehet célkitűzésként felkarolni más országokban is, így lesz ez, vagy mire számítsunk? Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottsághoz és intézem a köszönetet hiszen eh, fiatalokról beszélünk, akik megpróbálnak és szerezni, majd pedig belépni a munkaerőpiacra. Új intézkedésekre van szükség, hogy megcélozzuk ezt a csoportot. Viszont amit nem látok a javaslatok között az az, hogy például az internetet és a közösségi oldalakat ösztönző képzéseket tartanának-e. Nem tudom, hogy erre milyen intézkedéseket foganatosíthatna a bizottság. Parancsoljon, Andor úr. Nem halljuk sajnos mikrofon nélkül. No tehát utalnék a reggeli elnöki beszédre, amelyben utalt arra, hogy a mobilitásra nagy hangsúlyt kell fektetni az Európai Unión belül, illetve a különböző képességek fokozására is. A fiatalok körében is nagyon lényeges aspektusok ezek, és van egy program, az On the Move, amire a Fiatalság Mozgásban Youth on the Move angolul program, amely pontosan ezeket a célkitűzéseket fogja keresztül vinni. Köszönöm. Köszönjük. Crowley úr írásban meg fogja kapni a teljes választ. Káler úr nincs itt, úgyhogy akkor áttérünk Mitchell úr kérdésére, ez a 23-as, a millenőmi fejlesztési célok, illetve ezek eh, csúcs találkozója. Pibalgs úr a felelőse ennek a témakörnek, és hogyha átvette a helyet, akkor meg is kapja a szót a válaszra. a szó, és kérem szépen, hogy tömören válaszoljon. Elnök úr, tisztelt képviselők! Öt évünk van arra, hogy a milléniumi fejlesztési célokat teljesítsük 2015-re, és a bizottság úgy gondolja, hogy ezek teljesíthető célok. A nemzetközi közönség partnere is nagyon fontos politikai elkötelezettséget vállaltak, és a politikák is a konkrét célok felé mutatnak, megfelelő következtetéseket tudunk a múltról levonni. Úgy tűnik tehát, hogy lehetőség van arra, hogy ezeket a fejlesztési célokat elérjük. Viszont vannak olyan országok, akik eh, nehézségekbe ütköznek. 2010. szeptemberében az ENSZ eh, eh, csúcs találkozón egyrészt meg kell erősíteni az eddigi felajánlásokat, de konkrét eredményeket is le kell fektetni, amelyeket látva majd megláthatjuk, hogy 2015-ig mit kell még tennünk. Elsősorban nagyon fontos az, hogy minden ország, minden érintett ország megfelelően vállalja a felelősségét. Az Európai Unió az világ legnagyobb donoraként óriási felajánlásokat tett, és azon javaslatok alapján, amelyet az EU-s tagállamok és a bizottság megállapodott, a konkrét politikai felajánlásokra és cikkütizésekre gondolok. Itt 2015-ig teljesítendők. Ezek közös álláspontot jelentenek, és az Európai Uniónak is mindenképpen 2015-ig teljesítenie kellene a célkitűzéseket, legalábbis így döntött a célkitűzéseknek az elérésében évről évre vállaltak feladatokat magukra a tagállamok, és a tanács is nyomon követi ezeket. Évről évre a bizottság is értékelni fogja itt az előrelépést. Szeptemberre megállapítható, hogy megerősítendőek a cél a vállalások és a 0,78%-os GNI arányos segélynyújtás is. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy nagyon nehéz időket élünk, és a, a, a, a polgárság is várja azt, hogy megfelelően kommunikáljuk feléjük a célkitűzéseket, meg kell nyerni természetesen a polgárságot a támogatások mellett, mégis úgy tűnik, hogy a támogatás egyre inkább csökken, és akkor a hozzájárulások is lefelé fognak elmozdulni, de nem a GNI arányában kellene lefelé elmozdulni. A kérdés az, hogy New Yorkban ezt ki fogja emelni majd a biztos. Azt gondolom, hogy a támogatottság nagyon fontos, a kommunikáció, a felelősségre vonás, az elszámoltathatóság is lényeges, úgyhogy a bizottság számos projektben részes az európai fejlesztést, fejlesztési politikát kiemeltem. Ami a GNI-t illeti, valóban csökkenést könyvelhetünk el bizonyos országok tekintetében, és nagyon keményen kell dől, dolgoznunk azért, hogy ezt a 0,78%-os célkitűzést elérhessük. Abszolút és relatív értékben is sajnos alatta maradunk annak, amelyen felajánlásokat tettünk, amilyen kötelezettségeket vállaltunk. Tehát a millenőmi fejlesztési célok tekintetében a fejlesztést akkor fogjuk elérni, hogyha a célkitűzések felé mozdulunk el. Geleger úr megérkezett közben. A kérdésem az, biztos úr, hogy a 22-es kérdésre visszatérhetünk-e a következő EU-Afrika csúcs kapcsolatban tett föl kérdést. 22-es kérdés. Egy pillanat. A politikai kérdések a következő EU-Afrika csúcs találkozón. Nos, ezeket más intézményekkel karöltve fog, rögzítettük. Az intézményi felállás értelmében, amelyet a Lisszaboni szerződés fektet le. Ez a következő csúcs találkozó nagyon fontos, és ennek napi rendjét természetesen ugyanilyen lényegesnek tartjuk. Ez a harmadik csúcs találkozó lesz, Líbiában lesz, november végén, 2010-ben, és ez definiálni fogja a politikai és technikai együttműködésnek a mikéntjét Afrika és EU között a következő évekre nézve. Meg kell állapodni a mozertanról, a tartalomról is, a vonatkozásról, mi legyen az új EU-afrikai stratégia 2010 10 és 13 között. A 2007-es csúcs találkozón tulajdonképpen elő szerettük volna mozítani az EU-afrikai kapcsolatokat, a 2010-es csúcs találkozónak már a, a cselekvésre kell, hogy hangsúlyt helyezen és a konkrét eredményekre. Ami a tartalmat illeti kicsit részletesebben, fontos kérdések lennének a következők. Legyen egy átfogó növekedés, a munkahelyteremtésbe való befektetések terén, hiszen ezáltal gazdasági felendülés is bekövetkezhet, gondolok itt az energiára, a hatékonyságra, a magánszektorra, valamit a kereskedelemre, de ugyanígy az élelmiszerbiztonság és a kereskedelem is ide sorolható. Aztán a környezetvédelme, klímaváltozás, és a biodiverzitás védelme is nagyon lényegesek. Nagyon fontos kérdése a béke és a biztonság, a különböző krízishelyzetek megoldása, aztán a terrorizmus elleni harc és egyéb területek. A bizottság azt várja, hogy mindkét kontinens részéről képviseltetik magukat a vezetők, és konkrét eredményeket is várunk hiszen nagyon sokan érintettek, a média, illetve hát a polgárok is bevonásra kerülhetnek. Bízom abban, hogy komoly eszmecserére kerül sor a parlamentek között, és a civil társadalmat is be lehet vonni ebbe az eszmecserébe. Az afrikai szereplők, az egyetemek, a helyi hatóságok is, az egyetemisták is mind-mind elmondhatják a gondolataikat. Azt gondolom, hogy a politikai deklaráció elfogadásában fog kulminálni ez a csúcs találkozó, és bízom abban, hogy az állam és kormányfők is elmondják a saját meglátásukat. Gallagher úr? Köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nagyon fontos ez a téma, és örömmel hallom a biztos úrtól, hogy a témák, amelyekkel foglalkoznak, valóban érintik a növekedést, az energiát, a környezetvédelmet, békét, biztonságot, munkahelyteremtést, és így tovább. De azt is el kell mondani, hogy ezek konkrét, teljesítendő célkitűzések. Persze most itt a lehetőség számomra, hogy azt kérjem biztos úrtól, hogy legyen szíves, használja a fel a szolgálatai segítségét, és e, tegye jó benyomást mindenkire, mutassuk be, hogy a tengeren túli fejlesztési kapcsolatokban mi milyen jó példával járunk elő, és hogy mennyire egyszerűen lehet e, csökkenteni. Elnök úr félbeszakítja a felszólalót, és biztos úr ismét a válasz lehetőség. Biztos úr, hát az én feladatom az az, hogy ösztönözöm a tagállamokat, hogy e, a fejlesztési támogatáshoz, támogatásba adakozzanak. Büszkék lehetünk arra, amit elértünk. A mi segítségnyújtásunk nélkül sokkal, nagy, sokkal instabilabb lenne a világ, és sokkal nagyobb szegénység lenne a világon. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi fejlesztési segélyeink igen komoly szerepet játszanak, és ezt hallottuk a Mali köztársaság elnökétől is ebben az ülésteremben ma délelőtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, ahogy elmondtam az elején, csak két kérdést tudunk meghallgatni minden témában, és Pösszelt úr kapja meg azt, a Pösszelt úr és Baronesz Szere Latford majd a kérdésére írásban kapja meg a választ. Hédegárd asszony kérdéseire térünk rá. Az első kérdés pedig Szövi Adriana Tikeu 26-os. Ez a kérdés. De kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak. Hedegárd asszonyi a szó. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. 2007-ben elnézést 2006-ban és 2007 elején a bizottság egy hatástanulmányt végzett a szárosság és a társivatagodás kérdésében. Ezt követően számos javaslattal állt elő a bizottság, hogyan lehet a vízzel takarékoskodni, hogyan lehet a vízhiány ellen fellépni. És ez 2007. júliusában jelent meg ez a közlemény. Hét opciót említette a bizottság ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban megfelelő árképzés, megfelelő források biztosítása, forrás elhelyezés, javítása, kockázatmenedzsment, az infrastruktúra javítása, a megfelelő gyakorlat, a jó gyakorlat elterjesztése Európában, és a tudás és az adatbázis bővítése volt a hetedik elem. A tagállamokból érkező adatok alapján a bizottság évente follow-up jelentést készít, hogyan áll a helyzet a megvalósítás terén az Európai Unióban. A bizottság a fehér könyvön is dolgozik az éghajlatváltozással kapcsolatban, és egy másik közlemény és következik az elkövetkező időszakban. A bizottság 2012-ben egy blueprintet kíván indítani ebben a témakörben. Ez összefügg a vízgazdálkodási irányelvvel, a vízgazdálkodási politikával, és hát megnézzük, hogy hol különösen sérülékenyek az országok. A bizottság számos tevékenységet folytat, kísérleteket megelőzés terén, hogy megakadályozza az elsivatagodás, elsivatagosodást, biztosítsa a megfelelő vízforrásokat. A szárazság és az elsivatagosodás nagyon sok politikát érint, például a, a vidékfejlesztést a kap keretében, és a kohéziós politikát is. Köszönöm szépen Tika asszony, fél perc. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Éghajlatváltozás elleni harc prioritás az EU számára, és az éghajlatváltozás ténye egyre inkább szembeötlő Azért kérdezem, hogy mit szándékozik tenni a közösség, hogy a költségvetés tükrözze ezt a prioritást, és a midterm review-t hogyan lehet felhasználni arra, hogy még jobban megfeleljünk ezeknek a céloknak. Biztos asszony. Köszönöm szépen az egyik elgondolás, és ezt már említettem a meghallgatásom során is januárban, hogy mi azt szeretnénk, hogy legyen egy új pénzügyi terv, olyan rendszer, ahol finanszírozzuk ezeket a projekteket. Ha az Európai Unió hozzájárul mondjuk valamilyen infrastruktúra projekt finanszírozásához, akkor jó lenne, hogyha már az építési a fázisban is figyelembe vesszük azt, hogy ez milyen vízfelhasználással jár, milyen hatása lesz egyáltalán ennek az adott infrastruktúra létesítésnek az éghajlat változásra. Tehát minden esetben szükség lesz egy ilyen climate proofingra, és ez pénzügyi támogatást biztosít, és akkor, hogyha az EU elfogadta a projektet ebből a szempontból is, akkor támogatható, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek is. Right. Now we come to... És akkor most, köszönöm, következik a 27-es, 28-as kérdés, Florenc úr kérdése, illetve Rodriguez úr kérdése. Biztos asszonyé a szó. Köszönöm. Azt hiszem, hogy két kérdésre kell most egyszerre válaszolni. Ez mindegyik a Cancuni találkozóval kapcsolatos. Tudják, hogy az EU célja az éghajlatváltozással kapcsolatban komprehenzív cél, egy kötelező jogilag kötelező egyezmény, amely lehetővé teszi, hogy megakadályozzuk a hőmérséklet növekedést két foknál, Celsius foknál nem emelkedhet jobban a hőmérséklet. Egy ilyen megállapodást kellene elfogadni a novemberben és decemberben sorra kerülő Cancuni konferencián. Azt kell látni, hogy ez valószínűleg nem fog sikerülni, és ezért reálisan kell néznünk a kérdést. Lépésről lépésre tudunk csak előrelépni, és a bizottság márciusban javaslatot tett, ami komoly támogatásra is talált, és a nagy kérdés az az, hogy mit jelent mindez Cancún, számára milyen csomagot tudunk elfogadni Cancúnban. Mi úgy gondoljuk, hogy konkrét cselekvésekre van szükség, ezt kell keresztül vinnünk számos döntéssel, és itt a következő elemekre gondolok. Az új elemeket be kell emelni, amelyeket Kopenhágában elfogadtunk. Ezek meg kell, hogy jelenjenek Cancunban. Kulcsfontosságú, hogy előre lépjünk a mérés, a verifikáció terén és a pénzügyi támogatás terén. Ezek meghatározóak. Az erdőírtás megállítása összefüggésben a kopenhágai egyezménnyel is, illetve megállapodással. És Kopenhágában olyan közel voltunk már a megállapodáshoz, hogy Cancúnban muszáj, hogy eljussunk valamilyen eredményre az erdőgazdálkodással kapcsolatban. Fontos az együttműködés a technológia terén, és jó lenne, hogyha ez is része lehetne a kankuni döntéseknek. A, nem is kell mondani, hogy a finanszírozással kapcsolatban a legfőbb kérdés, hogy a fejlődő országok mennyire tudnak megfelelni a feltételeknek. Meg kell nézni a hosszú távú architektúrát, hogyan lehet éghajlat alapokat létrehozni. A karbonpiacot tovább kell fejleszteni, és hát a kívánság listánk hosszú, de jó lenne a légi és a tengeri szállítás terén is előre lépni. Az eddigiek jó alapot szolgáltatnak a tovább lépésre, és a Kankoni Egyezmény az egy jó alapot szolgáltathat a cselekvéshez, és hogyha meg tudunk állapodni a lényegben, akkor meg fogunk meg fogjuk találni a jogi formát is. De világosan kell látni, hogy a kankóni eredménynek kiegyensúlyozottnak kell lennie. Mit jelent ez? A kiotói jegyzőkönyv nem lehet az egyedüli cél. Az EU álláspontja világos, igen, nyitottak vagyunk, a, egy második kötelezettségvállalási időszak elfogadása irányában. De önmagában ez még nem sokat változtat a helyzeten. Feltételekhez kell mindezt kötni, és csak ha ezt érvényesítjük, akkor jutunk eredményre. Ezt biztosítani kell a fejlődő országok esetében is akik, meg olyan országok esetében, akik nem írták alá a kiotói jegyzőkönyvet, például az Egyesült Államok, aztán a feltörekvő gazdaságok vonatkozásában, mint például Kína. Vannak más feltételek is, amelyek hatást gyakorolhatnak, és ez a környezeti integritás. Van néhány gyenge pont a kiotói jegyzőkönyvben is, amely ezt aláássa és ezekkel foglalkozni kell, különösen a mérési rendszereket, illetően az erdő, gazdálkodást és ha ezeket nem vesszük figyelembe, nem is lesz esély arra, hogy a ö, felmelegedést megállítsuk, és ne legyen nagyobb a hőmérséklet növekedés két foknál. Az Európai Unió önök foglalkozni kell a légi közlekedéssel, új mechanizmusokra van szükség ezen a területen is. Az itt tenni akadályokat le kell építeni a jövőben, különben nem lehet eredményes a következő kiótó utáni időszak. Azt is meg kell mondanom, hogy nincs egyensúly a tárgyalások során a kiotói jegyzőkönyvről előre haladtak a tárgyalások sokkal inkább, mint az Egyesült Államok és a feltörekvő országok vonatkozásában, de itt is előre kell lépni, ha azt akarjuk, hogy Cancún sikeres legyen. Fontos az EU számára, hogy hozzájáruljon a Cancúni sikerhez, hogy jó példával járjon elő, hogy mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk azok, akik teljesítettük a kiotói célokat, és mi szeretnénk, mi voltunk azok, akik jogszabályba foglaltuk a kibocsátás csökkentési célokat, és tehát mi teljesítünk a finanszírozás terén is, tehát nem mi vagyunk a probléma. És utoljára, de nem utolsó sorban, nagyon aktív szerepet játszunk más országok vonatkozásában is, és most már a diplomáciai szolgálat is kialakít egy zöld diplomáciai hálózatot, és itt szeretnénk a döntéshozókat felvilágosítani, hogy miről is van itt szó, és hogy ez fontos feladata lesz az EU delegációknak is a különböző harmadik országokban ez az outreach tevékenység beindul, és azt hiszem, hogy a parlamentnek is kiváló lehetősége van arra, hogy keresse a kapcsolatot a harmadik országok beli parlamentekkel ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban is. Köszönöm. Hát ez egy nagyon hosszú és részletes válasz volt. Most két kiegészítő kérdés, aztán Tényleg rövid választ kérek a biztos ö, asszonytól. Florenc úr, és aztán Rodriguez úr. Florenc úr, fél perc. Igen, biztos asszony, köszönöm a diplomatikus választ. Valóban Cancunt készítjük elő, és ha majd egyszer megállapodásra akarunk jutni, akkor meg kell mondani, hogy mit akarunk. 20%-ot kínáltunk, de ha a többiek is részt vesznek ebben, akkor 30%. De mit jelent ez, hogyha stimmelnek a számok? El tudja mondani konkrétabban? És tényleg ezt akarja az egész bizottság? Köszönöm, Rodriguez úr. 30 másodperc. Mikrofonba, ha lehetne. Köszönöm szépen. Nos, a biztos asszony válasza azt mondja, hogy mi legyünk az avantgárd, mi legyünk az éllovasok, mi legyünk már most a kezdeményezők, mielőtt a többiek bármit tennének. Egyetértek ebben, és hogyha biztos asszonynak sikerül egységes álláspontot kialakítania, és nem 27-et, már ez is jó. De Egyébként nekem is ugyanolyan kételjeim vannak, mint Florenc úrnak. Biztos hogy kettő perc, legfeljebb, leges legfeljebb. Köszönöm szépen, lehet két percben tudok válaszolni, ha megfelelőek a követelmények, körülmények, ezt mondanám Florenc kollégának. Ami nagyon fontos az az, hogy az Európai Unió tagállamai reflektáljanak arra a közleményre, amit májusban küldtünk ki, én nagy örömmel láttam egyébként azt, hogy a francia, a német és a brit környezetvédelmi miniszter ennyire nyilvánvalóan, annyira világosan fogalmazott júliusban, és én remélem, hogy a többi tagállam is követi majd az ő példájukat. Tehát itt nem csak nemzetközi tárgyalásokról van szó, hanem arról is, hogy mi szolgálja az európaiak érdekeit és az európaiak jogait. A belga elnökséggel természetesen ezt is megvitatjuk, és nagyon fontos az, hogy milyen üzenet érkezik majd az Európai Parlamenttől hozzánk, és itt önöknek, erre önöknek van befolyása. Tóth igazónak is elmondtam, hogy egyetértek azzal, hogy egy hanggal kell beszélnünk, de nem lehet az, hogy azt nem mondhatjuk, hogy ez az egy valami rengeteg mást is magában foglal azt is el kell érnünk, hogy az Európai Unió képviselőjére az egész világ odafigyeljen, és bárkit hallgatnak, biztosak lehessenek abban, hogy ugyanaz az üzenet érkezik mindenkitől, ugyanazt az állásfoglalást mondja el mindenki. Ezt szeretnénk biztosítani a belga elnökséggel karöltve a tárgyalási meghatalmazás kialakításában is, hiszen nem lehet nem állhat elő egy olyan helyzet, hogy nem tudunk a világgal kommunikálni, nem tudjuk ezt az egységes álláspontot képviselni. Kicsit rugalmasabb tárgyalási mandátum kell, hogy a tárgyalásokon aztán legyenek is mozgásterünk, és tudjunk valamennyire kompromisszum felé elmozdulni. Ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök úr, a biztosasszonynak és a kedves kollégáknak. A Azokra a kérdésekre, amelyekre az időhiányában nem tudtak a bizottság képviselői válaszolni, írásos válasz fog majd érkezni. Most lezárom az ülést, és a tolmácsoknak lesz ideje vacsorázni, mielőtt az ülést majd este 9-kor folytatjuk. Köszönöm mindenkinek!